1945. január 27-én szovjet katonák felszabadították az Auschwitz-i koncentrációs tábort. Azok a képek, amelyeket a felszabadítók láttak, és amelyek megragadtak az emlékezetükben, illetve amelyeket láthattak az emberek a későbbiekben, megrázták a világot, a krematóriumok, a hajból, emberi hajból, cipőből álló hegyek, a kiéheztetett túlélők képei, akik közelebb álltak a halálhoz, mint az élethez. Mindezek a képek beleégtek az emberiség kollektív emlékezetébe. A legtöbb Auschwitz-i fogvatartott számára a felszabadítás túl későn érkezett. Több mint egy millió embert öltek meg ebben a haláltáborban, éheztetés által, a betegségek által, a bünténynek minősülő orvosi kísérletek, a kínzás, a kivégzések révén, és mindenek előtt a szisztematikus szintű gázkamrákban történő öldöklés miatt. Magyarországról, Lengyelországból és más európai országokból érkezett zsidó, vallásúak, romák, testi fogyatékossággal élők, homoszexuálisok, háborús fogvatartottak, politikai fogvatartottak, és ami a legborzasztóbb, mindazok számára is, akik Auschwitzot valahogy is meglátogatták, számtalan gyermeket öltek meg. a fanatikus náci ideológusok értéktelennek minősítették az ő életüket. A kivégzőik azt akarták, hogy ez, ezeket az életeket megszüntessék, és kiértsák ezeket az embereket. Auschwitz nem volt az egyetlen színhelye a, ennek a szervezett tömeggyilkosságnak, amely az emberiség történelmének az egyik legfontosabb, legnagyobb törését fémjelzi. Nem az egyetlen színhely volt a legjelentősebb. A koncentrációs, koncentrációs táborban látható emléktáblán az áll, hogy fontos, hogy Auschwitz mindörökre egyfajta figyelmeztetést jelentsen az emberiség számára. A személyes felelősségüket a sírba vitték magukkal a felelősök, de mégis van egy közös felelősségünk, amely kinő ebből a borzalomból. A nemzetközösségnek van egy felelőssége, és mindenek előtt az én nemzetemnek, a német nemzetnek is a felelőssége ez mindenek előtt. Az a felelősségünk, hogy ilyesmi soha ne történjen meg többé a a következő, elkövetkező generációk felelőssége mindörökké. A történelem nem ismétlődik meg, azonban mégis a múltból táplálkozik a jövőnk, és az, hogy hogyan bánunk a múlttal, ez határozza meg a jövőnket. Ezért fontos, hogy mindenki tisztában legyen azzal, hogy milyen felfoghatatlan dolgok történtek Auschwitzban, és hogy energikusan megvédjük nap mint nap a szabadságot is. Fontos, hogy nap mint nap tudván milyen veszélyben forog a szabadságunk, síkra szálljunk az emberek méltóságáért. Fontos, hogy nap mint nap harcoljunk az ellen, hogy olyan gondolkodás térjen vissza Európában, amelyről azt gondoltuk, hogy már a múlté. Látnunk kell azt is, hogy a gyűlölet, a idegen idegenellenesség, az antiszemitizmus, az ultranacionalizmus, az intolerancia, ezek mind továbbra léteznek. Ma 70 évvel az Auschwitz-i felszabadítás után a zsidók még mindig félnek, félték életüket, úgy érzik, nincsenek biztonságban. Ez fontos, hogy felrázzon bennünket. Most kell szemben állnunk közösen a félelemmel, és nem szabad, hogy minket is megfertőzzön az a gyűlölet, amelyet például magukban hordoztak a párizsi merénylők. Nem válaszolhatunk újabb gyűlölettel a gyűlöletre nem válaszolhatunk, erőszakkal az erőszakra. Fontos, hogy fellépjünk az egyre növekvő bizalmatlansággal szemben, megvédjük mindenkinek a szabadságát, és megóvjuk minden egyes ember méltóságát és Ez az a feladat, amelyet a magunkénak tudhatunk 70 évvel a második világháború után és az Auschwitz koncentrációs tábor felszabadítása után. Ez a parlament egy multinacionális, több nemzetiségű közgyűlés, éppen ezért különösen a mi feladatunk az, hogy ezt megvalósítsuk. Köszönöm. Als nächster Punkt következő napi rendi pont a tanács és a bizottság nyilatkozata, az olasz elnökség mérlege. Először is sok szeretettel köszöntöm Olaszország eh, miniszterelnökét, Matteo Renzét, miniszterelnök úr, ön a szó.